helyett érkezett. Üdvözöljük és sok sikert kívánunk a szakbizottságon belüli munkához. Most pedig a hetes napi rendi pontunk következik. Az IMKO és az INTA együttes ülése következik kulturális javak témában. Üdvözlöm az IMKO elnökét a körünkben. Az eljárási szabályzat 55-ös cikkének megfelelően járunk most el, ennek értelmében együttműködünk az IMCO-val, Azonnal meg is adom most a társ elnökömnek a szót. Köszönöm szépen, Lenen úr. Szeretném megnyitni az együttes ülésünket. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy egy órát szentelünk a jelentés tervezet megvitatására, hogyha senkinek nincs megjegyzése ezzel kapcsolatosan, akkor elfogadhatjuk ennek a közös ülésnek a napirend tervezetét. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy ezt az ülést az interneten közvetítjük, és ez egy e-meeting, ami azt jelenti, hogy az interneten felelhető az összes releváns dokumentum. És most pedig ismét megadom a szót társ, a társelnökömnek, Werner Langennek. Köszönöm szépen, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Először a két jelentéstevőnek adok szót, Alessia Moszka kezdi. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy általános áttekintést adnék először is arról, hogy miért beszélünk erről a fontos szabályozásról. A globális művészeti és régiség piac 56 milliárdos piacot tett ki 2017-ben, és a becsések szerint a régiségek adásvételének 90%-a esetében nem tudható, honnan származnak az adott tárgyak. A kulturális javak importjára vonatkozólag nincsen eddig stabil keretünk sem, amelyet létre kell hozni, ahelyett, hogy csak az egyedi esetekre összpontosítanánk, mint például Irak és Szíria esetében. Nagyon élénk vita alakult ki a dosszéval kapcsolatosan. 267 módosító érkezett be a témához, és látható, hogy a frakciók nagy része támogatja a kezdeményezést. Itt az ideje annak, hogy a különböző álláspontokat közös nevezőre hozzuk, annak érdekében, hogy jóvá lehessen hagyni a kezdeményezést. Általában véve az én frakcióm nagy mértékben támogatta a javaslatot. A szabályozás célja az, hogy a kulturális javak illegális kereskedelmét megszüntessék, megszüntessük. Az illegális adásvétel nagy mértékben megkárosítja az adófizetőket és elősegíti egyéb bűncselekmények elkövetését, a pénzmosást például. Emellett meg kell védeni a kulturális örökséget, miközben az európai piacok versenyképességét is fenn kívánjuk tartani, tehát egy megfelelő egyensúlyt kell a kettő között teremteni. Egy olyan rendszerre és olyan intézkedésekre van szükség, amely a KKV-kat is megvédi, ezek teszik ki ugyanis a piac 75%-át. Megállapodtunk abban, hogy bekerüljön a szövegbe a KKV-król és a mikrovállalkozásokról szóló rész, és hogy legyen a szövegben egy fejezet a KKV-kra és a mikrovállalkozásokra gyakorolt hatásról, hatásokról is. Vannak egyéb más módosítók is, amelyekben sikerült megállapodni, kettőt említenék meg ezek közül. Az egyik egy közös elektronikus rendszer létrehozására vonatkozik, és a bizottság Európai Parlament előtti jelentés tételének a, az időpontjára vonatkozik a másik. Nem sikerült egyelőre még az egész javaslat hatájáról megállapodnunk. Én azt javasoltam a módosítómban, hogy a függeléken módosítsunk az export szabályozást illetően, ezáltal egy, egy, biztosítható az egységes végrehajtás, amely szem, fontos szempont az Európai Bizottság által kiadott kézikönyvben is. Emellett egyéb javaslatokat is teszek, annak érdekében, hogy az EU-s szabályozás jobban megfeleljen az ENSZ és az UNESCO már meglévő szabályainak. A javaslat úgy gondolom nem ideológiai jellegű. Úgy gondolom, a figyelem a javaslat révén a legkiszolgáltatottabb, legérzékenyebb javakra irányul. Remélem, hogy sikerül közösen megállapodnunk, és hogy sikerül mielőbb hagynunk az új szabályozást, annak érdekében, hogy az Európai Unió újabb jelentős eszközzel rendelkezzen az illegális kereskedelem ellen. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig az IMCO társjelentéstevője Dalton következik. Először is köszönöm támogatnám, amit Moszka asszony elmondott, hogy együtt kell működnünk. Szerintem három dolog fontos. Nagyon fontos, hogy támogassuk a kis eh, vállalkozásokat, illetve a nemzetközi tevékeny téren erőfeszítéseket tegyünk. Először is, ami a digitális megközelítést illeti intelligens megoldásra van szükség, hiszen főleg a kulturális javakat nem föltétlenül gyártási folyamatok jellemzik, és ugye a, a, ebből a szempontból a vámszervek is nagyon fontosak. Ami a kisvállalkozásokat illeti, kis, közepes, mikro méretű cégekről van szó, Itt nem a nagy multinacionális cégek a legfontosabbak, hanem a kis ö, családi vállalkozások. Úgyhogy ami ezt illeti, nyilván szeretnénk, hogyha bekerülne ez is a jelentésbe. Képzés, kapacitásépítés, javasoltunk bizonyos szövegmódosításokat, az illegális importot nyilván csökkenteni kell, de a forrásokra kell koncentrálni, mint problémára. Moszkászony is egyetért ezzel. Nagyon fontos Európai Múzeuma, szükséges megerősíteni az együttműködést, értelmes szabályok létrehozása fontos az importtermékek vonatkozásában, és az egész láncolatot figyelembe kell venni. Nem elszigetelni Európát, mert ez globális probléma. Nos, ami az árnyék jelentéskészítőket illeti, remélem, hogy még a nyár előtt sikerül jelentéslépéseket tenni előre, bár vannak még jelentős kérdések, amelyeket meg kell oldani. Az egyik probléma javaslata a hatály. Nagyon nehéz a terrorizmus finanszírozását kikerülni, az illegális import vonatkozásában, és szükség van további intézkedésekre az egész illegális kereskedelemmel szemben. De ez a két különböző terület különböző megoldásokat kíván. Ami a terrorizmus finanszírozását illeti, mélyebb, célzott fellépése van szükség. Az illegális kereskedelem viszont általánosabb jellegű. Úgyhogy szerintem szűkebb határt kell megállapítani, mert ki kell írtani a ö, terrorizmus finanszírozását. Nem romantikus ö, alapokon akarunk szabályokat hozni, ami az illegális piacot illeti. Egyértelműen meg kell fogalmaznunk, hogy hány ö, ö, javat illet ez, illetve megfelelő ö, engedélyekre is ki kell térnünk, amelyek tíztől től ezrekig terjedhetnek. az export engedélyeket egyszerűen borzasztó körülmények között adják ki, erről tudunk. Több százezer tételre vonatkozhat ez, és aztán ennek nagy részét szakértésre nyújtják be. Ami a jelentkezési folyamatot illeti, adminisztratív eljárásról van szó, még akkor is elutasítják. Tehát értékekre, mutatókra kell koncentrálni, elsősorban először is a kockázatot jelentő országok listája alapján, aztán a konfliktusos ásványok, az egyes termékek kora is fontos lenne, Egyetértek azzal a célral, hogy próbáljuk meg kikerülni a terrorizmus finanszírozásának elősegítését, e, de a vámszerveknél nagyon hosszú ideig tart e, a legális import. Nagyon sok oknál fogva kell esetleg részletesen elemezni azt, hogy honnan származnak egyes e, áruk. Nagyon fontos a forrás ország megvizsgálása. Tudni kell azt, hogy évtizedekről vagy évszázadokról van szó a kulturális javak korát illetően, főleg van esetben, amikor egyes országok már nem is léteznek. Ami a terrorizmus finanszírozásának kockázatát illeti, mindenképpen fel kell lépni ezzel szemben is. Aztán van még egy másik terület, ami nagyon fontos része a javaslatnak, a hatóságoknak vannak már fontos hatásköreik, azonban szeretnénk, hogyha nem csak még egy dokumentummal bővülne csak a tárház, a már létező rendszerekben megfelelő információkat kell biztosítani. Tehát javaslom, hogy ne mindenféle részletet tartalmaznak ezek a nyilatkozatok, a világörökség részeiként nyilvántartott javak esetében ez nagyon fontos viszont. Nagyon remélem, hogy nagyjából tudják, hogy mire is gondoltam, várom a megjegyzéseket. Thank you very much, and then I would like to... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a Ennyi jelentéstevőknek először is az EPP részéről Szabina Ferhelyen. Köszönöm szépen először is a két társ jelentéstevőnek is szeretném megköszönni a tervezet elkészítését. Úgy gondolom, hogy a jelentésen még munkálkodnunk kell, de pozitívan látom mindazt, amit Dalton kollega is elmondott. Szeretném kiemelni azt, hogy egyrésztről nagyon erős a kulturális termékek eh, védelme, amelyeket illegálisan kívánnának idehozni, vagy eh, illegálisan hoztak el valahonnan, és ezáltal próbálják a bűnszervezeteket, őket a terrorizmus finanszírozni. A, nem szabad, hogy a e, eh, műkincs piac összeomoljon e, Európában, ugyanis e, súlyos e, nehézséget okozhatna a kisebb műkincskereskedők számára is, vagy akár a kkv számára is. Tehát mindenképpen óvatosan kell itt eljárnunk a módosítókkal is, és egyetemvé kell tenni azt, hogy milyen fajta feltételek kiknek, kik, kik esetében vannak érvényben. Hogyha egy kiinduló országban megfelelő a kulturális védelem, akkor egy könnyebb rezsimet alkalmazhatnánk az import esetében, mint egy olyan ország esetében, ahol a kulturális termékek olyan országból érkeznek, ahol nincsen megfelelő védelem, vagy ahol esetlegesen konfliktusok vannak, és nincs biztosítva azt, hogy a különböző kulturális termékeket megvédjék itt. Úgy gondolom, hogy itt egy erősebb védelemre van tehát szükség európai részről az importok esetében, és eh, amellett lennék, hogy legyen egy lista a konfliktusos területekről, ezt mindig frissíteni kellene annak érdekében, hogy különböző intenzív rezsimekkel találjuk meg az egyensúlyt a kultúra eh, piac, illetve a kultúra megvédése között. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig az EPP Inta esetében Valensa úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem túl sok kiskapu van ebben a javaslatban, és ezekkel foglalkoznunk kell, mielőtt még tényleg felléphetnénk a kulturális termékek illegális kereskedelme ellen. Először is szeretném elmondani azt, hogy a definíció felvázolja a kulturális termékek különböző formáját, és a határ a korhatárt 250 évben határozzák meg. Szerintem ez nem elegendő, ez már túllépett korlát az ellenőrzés tekintetében. A 250 évnél idősebb kulturális termékek határa azt fogja emlé, eredményezni, hogy más tömegeket, amelyeket elloptak, simán az e volt tudják hozni. Néha nincs egyértelműen meghatározva az, hogy hogyan lehet meghatározni a ritka kollekciókat, vagy a kollekció megszerzése szempontjából milyen korhatár van érvényben. Korábban a régészeti elemeket nem tartották fontosnak, most pedig már gyakran a gyűjtők ezeket vásárolják. Jobban kell elemezni tehát itt a különböző kérdéseket. A másik dolog az úgynevezett forrásország kifejezésre vonatkozik a kettes cikkben. Ez azt jelenti, hogy arra az országra gondolnak, ahol felfedezték vagy létrehozták a kulturális terméket ezt a koncepciót módosítani kell, és ehhez én módosítókat fogok benyújtani. Szeretném azt mondani azt is, hogy én támogatom azt is, hogy legyen egy általános tilalom bizonyos termékek esetében a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok területén úgy gondolom, hogy megfelelő a kulturális örökség védelme. Különböző módon kell, tehát megközelítést alkalmazni, de sikerül majd közös nevezőt találnunk. Köszönöm. Most pedig az SND IMCO koordinátora következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék a két jelentéstevőnek gratulálni az első tervezetükhöz, még akkor is, hogyha úgy gondolják, hogy a bizottság javaslatát nem megfelelő, főként a függelék, vannak olyan dolgok ebben, amelyekről beszélünk, kell, ez így van. Tudnunk kell azt, hogy milyen fajta kulturális termékekről beszélünk egyáltalán, milyen fajta módon hoznak ezeket be, és ellenőrizni kell. A KKV-k gyakran aktívak itt, és úgy gondolom, hogy nem kell itt a tanácsnak semmilyen új dolgot kitalálnia, az UNESCO-hoz kell közelítenünk, az export-import tekintetében van itt egy korhatár is, bizonyos értékeket kell megvizsgálni, és ez nem csak a vám munkáját egyszerűsíteni, hanem a kereskedők, a KKV-k munkáját is ez könnyíteni, és sokkal átláthatóbb, hatékonyabb lenne ez, és a módosítóim pontosan ebben az irányba fognak majd haladni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig, mivel David Campbell már nincs itt, megadom a szót eh, Milevics úrnak, aki az Alderében beszél. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik számomra, hogy ez egy nagyon nehéz dosszié, már csak azért is, mert nagyon különböző vélemények ütköznek egymással. Megpróbálom ismertetni a liberálisok megközelítését. Világos, hogy a régiségek eh, illegális kereskedelmét évi 6 milliárd dollár értékűre becslik. A pénz egy része, a dokumentumok nagy része szerint terrorizmus finanszírozásra megy el, úgyhogy ebben a kérdésben mindenképpen tennünk kell valamit. Már készítettünk ebben a tárgyban néhány fontos dossziét, vannak áthok eseti rendelkezéseink az Irak, Irak és Szíria esetében az illegális kereskedelem meggátolása érdekében, de még mindig jelentősek a hézagok, a kulturális javak EU-ba való importjára vonatkozólag például nincsenek még megfelelő szabályaink. Ezért is üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát. köszönjük szépen a társ jelentéstevőknek a jelentést. A négyes és ötös cikk viszont, amelyek lényeg, a lényegét adják az egész szövegnek, heves vitákat váltottak ki. Minden kulturális termék esetében egyesek szeretnének import engedélyt kötelezővé tenni, még mások csak bizonyos országok esetében tennék ezt. Mi Dalton úrral értünk egyet, úgy gondoljuk, hogy egy egyszerű célzott eljárás keretén belül kell az import engedélyt megadni, nem szabad túlzott terheket generálni, különösen akkor, hogy olyan árucikkekről van szó, amelyek nem járnak hozzá valószínűleg a terrorizmus finanszírozáshoz. Emellett úgy gondoljuk, hogy maximális rugalmasságra van szükség, amikor áttekintjük, hogy mely javakat, mely eljárásoknak kell alávetni. Úgy tűnik számomra, hogy a bizottsági javaslat egy egységes eljárást kíván bevezetni minden egyes kulturális cikk esetében, miközben szerintem figyelembe kell venni a származási országot, az útvonalat és így tovább. A tagállamoknak segíteniük kellene az Európai Bizottságnak a munka elvégzésében, és nemzetállami, ö, tagállami vám ellenőrzésekre is szükség lesz. Ami a 4-es és 5-ös cikkben leírt eljárásokat illeti, gondoljuk, ezeket elektronikussá kell tenni, ahogyan már elhangzott. Átláthatóvá kell tenni a szabályokat és baráttá, és még a szabályozás bevezetése előtt kellene azokat egészen pontosan körülírni, ugyanis az Európai Bizottság jelen pillanatban semmit nem mond arról, hogy a gyakorlatban hogyan nézenek ki ezek a szabályok, nem igazán lehet a tagállami hatóságokat szerintem arra kényszeríteni, hogy papír alapú eljárásokhoz térjenek vissza. Nagyon fontos a tájékoztatás és a harmadik országok körében tájékoztatni kell őket a kockázatokról, és a kulturális javak származási a tekintetében külön felhívnám a figyelmet azokra az esetekre, amikor nem lehet a származási országot azonosítani. Ilyen esetben az import engedély kérelmére vonatkozó kérelmet különböző dokumentumokkal kell alátámasztani. Várjuk az együttműköd, a további együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Köszönöm szépen, ha jól értettem, az ALDE frakció nevében beszélt, akkor most Solc úrnak adnám meg a szót, aki a GUE nevében szólal fel. Köszönöm szépen, elnök asszony! Forenza asszony nevében beszélek, aki az Inta részéről árnyék jelentéstevője a dossziénak. Mi is üdvözöljük az Európai Bizottság kezdeményezését a kulturális javak behozatalát illetően. Köszönjük a társjelentéstevőknek, hogy bemutatták jelentéstervezetüket, amelyel szeretnénk a szabályozást még jobbá tenni. Az Interpol becslései szerint a műalkotások fekete piaca ugyanolyan profitábilisá vált, mint például a fegyverpiacok vagy a kábítószerpiacok. Az UNESCO szerint a kulturális javak fekete piaca az egyik legelterjedtebb illegális piac, a legfőbb piaca ezeknek a javaknak Kínában, az USA-ban és Európában van. Meggyőződésem, hogy mindenképpen jelentős hatást érhetnénk el meg kell erősíteni az átláthatóságot és az ellenőrzést. Úgy gondoljuk továbbá, hogy az ötös cikk inadekvát eszköz, és megkettőzi az eljárásokat. Az eddigi import engedélyek nem igazán értek eddig célt, Ezzel kapcsolatosan módosítókat kívánunk majd benyújtani, és várjuk a további együttműködést e fontos dosszé kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Julia Réda nincs itt, úgyhogy Buchner úrnak adnám meg azonnal a szót, aki a zöldek INTA árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a két jelentéstevőnek is. Rögtön az elején szerettem volna elmondani, hogy az Európai Bizottság javaslatát, kezdeményezését teljes körűen támogatjuk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a terrorizmus finanszírozásra akarunk odafigyelni, hanem általában véve a bűncselekmények elleni harcra, és persze a pénzmosásra is. Különösen ami a függeléket illeti, szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, amit már többen is elmondtak, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Itt nem csak a régiségekről van szó, és nem csak a 250 éves korhatárról beszélünk, hanem hál' Istennek vannak modern művészeti alkotások és modern technikai, kulturális javak. Itt a 250 éves korhatár teljesen abszurdnak tartom. Ugyanígy az érték alapú megközelítést is nagyon rossznak tartom, mert itt is adott a manipulációs a csalás esélye. Nagyon fontosnak tartom a tranzit szabályozását is, hiszen a tranzit során megakadályozhatunk rengeteg illegális fellépést. Ezt más rendeletek alap, esetén is sikerült megtennünk, például a kettős felhasználású árucikkek esetében, ez azt jelenti tehát, hogy technikailag megoldható a dolog, itt is ilyen megoldásra kellene törekedni. Én személy szerint a származási ország rendőrségét nagyon fontosnak tartom ebben az összefüggésben. Ugyanis a rendőrök sokkal jobban ismerik az illegális kereskedők útvonalait, mint a határőrök, ami az engedélyeket illeti, a licenszeket, ezeket nagyon fontosnak tartjuk. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Az EFDD nevében Begen asszony következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Kedves kollégák, figyelmesen hallgattam az előadót, köszönöm a végzett munkát. A kulturális javak Szíriából és Irakból nyilván nem védettek itt az európai jogszabályok által. Úgyhogy teljesen jogos, hogy foglalkozunk ezzel a problémával. Köszönet az előadónak, mert szerintem is nagyon fontos, hogy egységes legyen a vámellenőrzés. Azonban sokszor elmondtuk már, hogy nem beszélhetünk közös kereskedelmi politikáról, hogyha ezeket nem rendezzük. Nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy mindenki oda menjen, ahol legkevesebbet kell fizetni a javak behozataláért. Nagyon fontos az is, ami a bürokráciának vonatkozik, illetve annak csökkentésére, illetve az elektronikus megoldásokra. Nagyon fontos a technikai segítség a kis és a középvállalkozások számára, hogy segítsünk abban, hogy tiszteletbe tarthassák ezt a rendeletet majd, hogyha életbe lép. Az első eszmecsere során is arra gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy átfogó megoldást találjunk. Ezen kívül jó lenne, hogyha a kulturális javakkal kapcsolatban megfelelő módosítókat tudjak beadni. Ami a legális piacot illeti, mm, közvetlenül nagyon sok állampolgárt érint, a bürokráciát is el kell kerülni, ami esetleg túlzott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy David Campbell úr megérkezett, úgyhogy már is megadom neki a szót. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! A londoni borzasztó közlekedés miatt a korábbi repülőt lekéstem. Itt is elég szörnyű a közlekedés. Nos, azt szeretném elmondani, hogy nyilván jó dolog, hogy foglalkozunk ezzel a témával a jelentésben, azonban aggaszt minket az, hogy túl nagy súlyt és túl sok bürokráciát jelent majd ennek végrehajtása. Úgyhogy, ami az érték küszöböt illeti, erről már volt szó, illetve a különböző javak kora is, az egyik aggályunk egyébként az, hogy hogyan tudjuk bebizonyítani azt, hogy egy tárgy milyen korral rendelkezik. Ez megint nagyon fontos dolog. És persze minél magasabb a korhatár, annál jobb. Legalábbis a mi véleményünk szerint ez a megoldás. Úgyhogy nagyon sok munkára van szükség, mielőtt a határa érkezünk, és az elektronikus rendszer, amit a társ előadó javasol, jó irányba tett lépés. Külön rendelkezések vannak a mikro, kis és középvállalkozások vonatkozásában, ahol nincs megfelelő emberi, illetve pénzügyi erőforrás, hogy megbírkozzanak ezzel a feladattal. Ezt is külön üdvözöljük. Két kérdésünk lenne a bizottsághoz végül is. Először a bizottság úgy látja-e, hogy további forrásokra van szükség a vámszerveknél és az engedélyező szerveknél, hogy ezt a rendeletet végrehajthassák, és mi volna a költségvetési javaslatuk? Másodszorban mi történik akkor, hogyha nem lehet megállapítani, hogy honnan származik ez a termék, és nem lehet bebizonyítani azt, hogy esetleg legálisan vagy illegálisan kerültek a termékek, az áruk be egy országba. Köszönöm, és köszönöm a türelmét is. Elnök, azt hiszem minden árnyék jelentés készítőt meghallgattunk, és ha csak még valaki nem szeretne hozzászólni, és úgy látom, hogy nem, akkor lezárhatjuk a képviselői hozzászólásokat. Köszönöm, kedves társelnök asszony! Most pedig a bizottság feladata, hogy a jelentés tervezettel kapcsolatban megjegyzéseket tegyen, válaszoljon a kérdésekre. Neteli Nikol a Texut főigazgatóság képviseletében parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Nos, ami az első kérdést illeti, nevezetesen, hogy a vámszerveknek további forrásokra lenne szükségük az ellenőrzések végzése érdekében, amelyek itt a rendelettervezetben találhatók. A cél egyáltalán nem ez volt, inkább az, hogy a már rendelkezésre álló eszközök segítségével lehessen ellenőrizni. Azt is fontos megérteni, hogy hogyan fogalmazunk a rendeletben, az illetékes szerveknek, hatóságoknak is fontos a szerepe. Az ő feladatuk az ellenőrzés, és ezek az illetékes hatóságok kell, hogy biztosítsák a megfelelő forrásokat. Ami megkönnyíteni az ellenőrzést, nyilvánvaló, az az elektronikus rendszer használata, a 4-es, 5-ös cikkek végrehajtása esetén, és a bizottság pillanatnyilag kereső lehetőséget a finanszírozásra ennek a rendszernek a beindítására. Ami a második kérdést illeti, nevezetesen, hogyha nem tudjuk, hogy honnan származik valami, Elena a Medu kolléganőm folytatja a választ. Köszönöm szépen. Nos, amikor a forrásországot nem lehet beazonosítani, ez gyakran előfordulhat, főleg amikor régi kulturális javakról van szó. itt két lehetőség van. Vagy nem importálunk, mert azt mondjuk, hogy mindig a forrásországnak kell bizonyítani, vagy valamilyen rugalmas lehetőséget biztosítunk. Javaslatunkban azt fogalmaztuk meg, hogy amennyiben az export ország, ez az utolsó ország, ahonnan az EU-ba kerülne, hogyha az UNESCO 1970-es egyezményét aláír országok közé tartozik, ez már jó bizonyítéka annak, hogy a törvényeknek megfelelően jár el az adott ország. Mi azonban azt javasoltuk, hogy ha ez a, ezek a javak nem ebben az export országban vannak, újra exportálás céljából, tehát tranzit állapotban vannak, az nem megfelelő, legalább egy hónapig kell, hogy itt tartózkodjanak valamilyen jól meghatározott oknál fogva. Másrészt viszont elismerjük azt is, hogyha az export országban csak egy hónapig tartózkodik ez a termék, ez nem elegendő. Úgyhogy ezt a minimális időt esetleg felemelnénk egy másik országban, nem a származási országban, sokkal hosszabb időre, elképzelhető, hogy tíz évre. Köszönöm szépen! Van-e még további kérdés a bizottsághoz? Nem. Nincs több, úgyhogy akkor az előadónknak adom vissza a szót, talán most fordított sorrendben Dalton úrral kezdjük. Köszönöm szépen! Azt hiszem, a bizottság egyes válaszai rámutatnak arra, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenünk, és mire utaltunk. Nagyon óvatosan kell a korral, az értékhatárral bánnunk. Volna egy példám. Ha csökkentjük a korhatárt, akkor előfordulhat egy olyan helyzet, amikor például a nagyapám írt egy könyvet az első világháborúról, és ezt elviszem az Egyesült Államokba, nem, vihet, nem hozhatom vissza. Először is, hogyan fog ez működni? Másrészt a vámszervek hogyan birkóznak meg ezzel? hogyan fogják értékelni azt, hogy valami régia vagy sem. Úgyhogy azt hiszem, nagyon óvatosan kell eljárnunk a hatályt illetően. Egyértelmű, hogy amikor már tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor könnyebb lesz a többi szabályt megfogalmazni. Ennyit mondtam, ennyit szeretnék mondani, talán még annyit, hogy üdvözöljük mindenkinek a véleményét, még akkor is, hogyha a frakciók között nem csak nézetkülönbségek vannak, már nem csak a frakciók között, hanem az eladók között is. Ugyanez a nézetkülönbség megvan a frakciók között is. De olyan megállapodást szeretnénk, amely aztán a legnagyobb többséget tükrözi, és biztos vagyok benne, hogy Moszkva is egyetért velem. Úgyhogy várom a módosítókat, és ezek alapján fogunk dolgozni. Előadó, köszönöm szépen, Alessia Moszka. Köszönöm a szót. Igen, egyetértek a célkitűzéssel, amit a társ előadó fogalmazott meg, közös pontról szeretnénk kiindulni, és egyértelmű, hogy a célt minden politikai frakciónak meg kell osztani, olyan rendelet legyen, amelyel a, felvehetjük a harcot a kulturális javak illegális kereskedelme ellen. Úgyhogy abban is egyetértünk, hogy ennek a rendeletnek nem szabad további problémákat okozni az ágazat érintetjeinek. De a mai napi vitában többféle véleményt is hallottunk, akár csak az elmúlt héten, nevezetesen, hogy a problémákat milyen konkrét technikai ö, megoldásokkal lehet kiküszöbölni. Egyértelmű, hogy a forrásország, a kor küszöbb meghatározás, a különböző javak listája, a legnehezebb dió ebben. És az egyik legellentmondásosabb a kor küszöbb meghatározás. És az igaz, ahogy mondta a társ előadó is, hogy ezzel kapcsolatban bizonyos problémákba ütközhetünk, de ha az értékkel egészítjük ki, ez segíthet abban, hogy garantáljuk azt a tényt, hogy nem növeljük a burokráciát, ugyanis ha egy olyan termékről van szó, amely magas értékkel rendelkezik, ez már önmagában is egy csomó fajta dokumentumot feltételez, amely bizonyítja ennek a terméknek a származását, amit aztán nem kell föltétlenül bemutatni az érintetteknek, hanem ez önmagában már kíséri ezt az árut. Úgyhogy ez egy olyan példa, hogy hogyan lehet minden elvárásra megoldást találni azonban figyelembe vettem és feljegyeztem minden megjegyzést. Én is nagyon remélem, hogy sikerül megoldást találnunk minden ö, technikai jellegű probléma megoldására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, főleg a társ előadóknak, és természetesen nagyon jó lenne, ha a parlamentben széles többség alakulna ki a jelentés támogatás érdekében. Ez megerősíteni álláspontunkat a tanácsal, tárgyalások során. Ez biztos így is lesz. Akkor kedves társ elnökasszony, lezárja az ülést. Köszönöm. Nagyon kedves. április 25-e déli 12 óra a módosítók beadásának határideje, úgyhogy túl sok időnk már nincs. Ezzel azonban leszeretném zárni ezt a közös ülést. Köszönöm Lange úrnak, a társelnöknek, és akkor júniusban tárgyaljuk a módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves társelnök asszony. Ezzel lezárom a hetedik pontot. A következő pont pedig a koordinátorok ülése amelyre 10 perc múlva kerül sor zárt ajtók között.